Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek. Please take your seats. Kérem foglaljanak helyet. A jelentés előkészítése során eh, ma tartjuk az első olyan ülést, amelyet az EAFET eh, a szedével és a Költségvetési Bizottsággal együtt eh, szervezet. Most szeretném üdvözölni Jean Artu kollégámat. Kérdezem, hogy szeretne beszélni. Csak üdvözölni szeretném a közös munkát. thank you very much. Köszönöm szépen remark by the rapporteurs. Kérdezem a jelentéstevőket, hogy van-e valamilyen mondani valójuk. ön Tamó úr, sem szeretne szólni, vagy igen mégis? Nem. Ömek. Egyes kompromisszum. Dagegen. Guten Morgen. Kompromiss, kompromiss 1. Egyes kompromisszumos, ki van mellette? The one we're talking about, and which is number one on the agenda, draft report on financial... Az, amiről beszélünk, vagyis az egyes napi rendi pont, egy véleménytervezet a védelmi politikáról, a közös biztonsági és védelmi politikáról, ennek a finanszírozásáról, első kompromisszum. Tudom. Elfogadva. Aztán áttérünk a kettes kompromisszos mell- ra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es módosító következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette és 27-es ellenük tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene még egyszer 30-as mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 31-25 arányban elfogadtuk. 31. 31-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Ugyanaz a többség tűnt ki alakuló félben lenni. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Fleckenstein úr. Sajnos elfogadtuk a módosítót. 33-as módosítót elintéztük, 3-as kompromisszum mellette. Ah ja, 32, wir haben 32 vergessen. 32-est elfelejtettük, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es split volt következik. Ki van az első rész mellett? Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Így csak az első részét fogadtuk el ennek a Gressle módosítónak. 45. ös módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 26-42 arányban elutasítottuk ezt a módosítót. 27 a történetírás kedvéért. 53-as következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 32-36 arányban elutasítottuk. 70-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 71-es külön szavazás következik. Ki van az első rész mellett? Ellene tartózkodás elfogadva. Ki van a második rész mellett? Ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. 32-41 arányban elutasítottuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es két részben ki van az első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Harminc 45 arányban elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 77-est ellenőrizzük. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 49-22 arányban ki volt az? Hätte ich mir denken können. Gondolhattam volna. 78. Dafür, dagegen. 79 dafür. 79-es mellette előtt tartózkodás elfogadó. 80-as mellette. Oh, ja, yeah, ez fél, fél. Nem, ez oka fogyott. A 82-esre térünk át, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 83-as mellette, ellene, elutasítva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-103 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 107-es mellette arról már szavaztunk a 106-osról 107 dafür 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 1809 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 111 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 112-es mellette ellene elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118-as szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es mellette 122. 122-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 123-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 124-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 100 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 41-36 arányban elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene nem világos a helyzet, ellenőrizzük. A szavazást lezárom. 32-43 arányban elutasítottuk. Numar. Numar 9 abgelehnt. 9 es elutasít. Nem, a 8-as, szerintem is a 8-as volt, tehát nézzük a 9-est, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 54-23 arányban két tartózkodással elfogadtuk ezt az anyagot. Hmm? Yeah? Mr. Kuzo. Kuzo úr. No, simplemente para decir que el GUEN... E Csak annyit szeretnék mondani, hogy a GUE ellen szavazott, mert nem értünk egyet eh, a közös eh, védelmi politika finanszírozásának eh, fő vonalaival. Ezt, ezt szerettem volna kisebbségi véleményként bejelenteni. Herzlichen Dank. Sie sind Köszönöm. Benyújthatja ezt a véleményét, erre minden joga megvan. És ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. Köszönetet mondok a Költségvetési Szakbizottság kollégáinak és Artű elnök úrnak. Hozzá kíván szólni? Igen, szeretném üdvözölni az előadó munkáját, és a két szakbizottság közötti együttműködés kiváló minőségére is szeretném felhívni a figyelmet. Voilà. Bien. Have a